Kérem kollégák foglaljanak helyet. Così possiamo proseguire nei lavori dell'Aula. Hogy folytathassuk az ülésteremben a munkát, Mogherini asszonyt várjuk. Szeretném a házat, tisztelt házat tájékoztatni hogy a 231-es házszabály értelmében nem érkezett semmiféle kérés, hogy a korrigendumot szavazásra bocsájtsuk, amit tegnap délután bejelentettünk, így tehát ezt elfogadottnak tekintjük. A következő napi rendi fonttal folytatjuk. A bizottság elnökének az önök és biztonság